Ja, schönen guten Morgen. Nos, kedves kollégák, szeretettel köszöntök mindenkit. A tegnapi ülésünket folytatjuk, és most fogunk szavazni a közúti járművekből származó szennyező anyagok csökkentéséről szóló anyaggal kapcsolatban. Nos, először, megné- először is megnézzük, hogy mindenki megérkezette, nem vagyunk-e túl sokan esetleg, és akkor megnyitjuk a szavazást, megnyitom a szavazást. Also auf den großen haben wir es nicht, aber auf den kleinen sieht Hát a nagyobb frakcióknál ugye nem látszik, hogy mindenki itt van-e, vagy nincsenek túl sokan. Kicsitnél jobban látszik. Nos, akkor lezárom a ö, próbaszavazást. Nos, a teszt sikeresnek bizonyult. Minden rendben van, gratulálok magunknak. Hmm. So, wir kommen dann zum, zur ersten. Nos, akkor az első szavazás, a 21-es, 23-asról együtt szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Három, hármas és ötös módosítóról együtt szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodás, nos, ezt ellenőriznünk kell. Tehát a hármas és ötös módosítóról egyet, ebben a teremben valahogy nehéz jól látni a kezeket, úgyhogy megnyitom, lezárom a szavazást, és 24 szavazattal 20 ellenében elfogadtuk a 3-as és 5-ös módosítót. 24-es, akkor okafogyottá válik, 25-ös módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 26-os módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. E, e, elfogadtuk, javítja magát az elnök úr, javítjuk, javítom magamat, elfogadtuk, elfogadtuk, ugye? 27-es módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 28-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A szóbeli módosító ról a 29-essel együtt szavazunk. Van kifogás a szóbeli módosító ellen? Úgy látom, hogy nincs. Akkor erről a kettőről együtt szavazunk. 29-essel az, a, a szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as módosító, ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es módosító mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Egyes kompromisszum, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 37-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 38-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 39-es módosító ki van mellette ellene ezt szeretném ellenőrizni, nagyon rosszul lehet ebben a teremben látni az arányokat. Tehát a 39-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és ezt 28 szavazattal 15 ellenében elutasítottuk. 40-es módosító mellette ki ellenzi, tartózkodás elutasítottuk. 41-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 42-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 43-as, 44-es módosítóról együtt szavazunk. Elnézést, mondja az elnök úr. Nem, 47-es módosító következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 48-as módosító, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 49-es módosító a szóbeli módosítóval együtt. Van valakinek kifogása a szóbeli módosító ellen? Úgy látom, hogy nincs. Akkor a kettőről együtt szavazzunk, tehát a 49-esről és a, a szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 51-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 7-es, 1-es, 2-es, 4-es okafogyottá válik, és a preambulumok jönnek, tehát a 12-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as módosító. Ugye kiegészítés a 12-eshez ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös módosító ki van mellette, ellene, <clears throat> tartózkodás, elfogadtuk. 16-os módosító ez ugye, ez okafogyottá válik? Tehát marad a 16-os módosító mégiscsak mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es módosító. Elnézést, egy pillanat, mondja az elnök úr. A 7-es preambulum bekezdés, a 19-es módosító, szóbeli módosítóval van ellene valakinek kifogása, nincsen, úgy látom, akkor szavazzunk. Tehát a 19-esről um, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor ez a következő fogyottá vált, és a végső szavazás lesz. Megnyitom a záró szavazást az egész anyagról. Lezárom a szavazást. És 30 szavazattal 8 ellenében egy tartózkodással elfogadtuk. Nagyon szépen köszönöm. Az előadónk ugyan ma nincsen itt, de megkérem Vim kollégát, hogy továbbítsa gratulációnkat és köszönetünket az előadóasszonynak.

Korridor können Sie natürlich sagen. Ja, klar. Und dass die Dokumente auch alle auslagen, verteilt wurden. Please may I ask you to leave the room or sit... Uh, tisztelettel kérek mindenkit, hogy vagy üljenek le a kollégák, vagy hagyják el a termet, mert szorít minket az idő, haladjunk. So, bevor wir zum nächsten Teil... Nos, akkor uh, térjünk a következő napi rendi pontra, pontra, és előtte egy 30 tagú delegációt szeretnék bejelenteni Németországból, küldöttséget. Uh, őket uh, Gizina Meissner hívta meg, szeretettel köszöntjük a vendégeinket. Und kommen zu unserem nächsten Tag. Nos, tehát most már valóban rátérünk a következő nem, ö, ö, napirendi pontunkra. Catherine Trautmann szeretettel köszöntöm, aki az északi-keleti tengeri folyosó európai koordinátora volt. Arról az anyagokat a kedves kollégák megkapták. Nagyjából 35 percünk van, de ugye kicsi a borz, de erős mondjuk Németországban, és akkor most átadom, át is adom a szót a koordinátorasszonynak. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr! Először is szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni önnek, elnök úr ugyanis ma van az elnök úr születésnapja, és tudom, hogy ön mennyire szívén viseli a, vas, a gyors vasúti projektet, a Rail Baltic projektet, úgyhogy ennek a projektnek az elindítását is ünnepelhetnénk most. Kedves képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani, amiért itt a szakbizottságban fogadnak engem, és köszönöm, hogy támogatják a koordinátorok erőfeszítéseit. Köszönöm, hogy támogatják a pénzügyi eszközeinknek a fenntartását a projektjeink finanszírozása érdekében. A Juncker mm, terv sok pénzt felszív tőlünk, amelyre egyébként szükségünk lenne. Szeretném, hogyha a folyosónak a fontos részeit át áttérnénk. Először is gyorsan szeretném bemutatni a folyosó jellegzetességeit. 3200 km hosszú folyosóról van szó, amely csak északon, Észak-Európán megy keresztül, vagyis nem köti össze az északi, északi valamint a földközi tengereket. Olyan folyosóról van szó, amely négy négy nyugati országon megy keresztül, olyan országokon, amelyek máskor máskor ö, csatlakoztak az Európai Unióhoz. Lengyelországról, illetve a balti államokról van szó. Ez is mutatja, hogy nyugat és keletet köti össze ez a folyosó. A folyosón belül 17 városi csomópont van. Tudják, hogy a városi csomópontok mennyire fontosak, ugyanis multimodális funkciókat hoznak össze, olyan funkciókat, amelyeket el kell fogadnia a lakosságnak, és amelyek rendkívül hatékonyak, vasút, közút, illetve másmilyen például tengeri navigáció szempontjából is. 16 repülőtér, 17, 17 belvízi kikötő, valamint 32 kikötő. 17 terminál, vasúti terminál, és 8 határátlépési pont. Ebből áll tehát a folyosó. Ezek a legfontosabb témái ennek a folyosónak. Lássuk most a kritikusabb pontokat. Először is ott van a határokon átnyúló összekötés, nincs sajnálatos mondon, módon nemzetközi vasúti unió által meghatározott nyomtáv standard követő összekötő vasúti rendszer a balti államok, illetve Lengyelország között. Valamint az áru fuvarozás szempontjából is van egy kihívásunk, méghozzá a városi csomópontok tekintetében több olyan hely van, például Németországban is, illetve akár Németországon belül Berlinben is, amelyeket nem sikerül összekötni. A harmadik kritikus pont az interoperabilitás. Tudom, hogy az Önök Szakbizottsága Kelvin úr is majd fel fog szólalni, nagyon nagyon a szívén viseli ezt a, ezt a témát. Vink úrral már az RTMS-t megpróbáltuk megvalósítani, méghozzá három határon átnyúló szekciónál. Ezeket már sikerült felszerelni, de tengelyterhelés szempontjából még mindig vannak kritikus pontok. Következő pontunk a tengeri autópályák, illetve a kikötők. Itt átfogó elemzést készítettünk a különböző kikötőkről. Az egyik a sikernek, illetve az erőnek az egyik kulcsa, ennek a folyosónak az egyik kulcsa, az a tengeri kikötőkből áll. A tengeri kikötők ugyanis nem csak Rotterdam, Amsterdam létezik, hanem például Hamburg, a hamburgi kikötő, illetve a rigai kikötő, a tallini kikötő, valamint a Helsinki, illetve a tallini kikötő közötti együttműködés. Ez egyfajta gyöngysor, amelyre fel lehet fűzni ezeket a kikötőket, és amelyeken, amelyeken keresztül össze lehet kötni a vasúti közlekedést ami a belvízi utakat illeti. Itt itt kikötőkre lenne szükség, illetve infrastruktúrális fejlesztésekre. Ezek azonban finanszírozási szempontból igencsak nehézkesek. Vannak még hátulütői a közúti közlekedés fejlesztésének is, nevezetesen a közúti, közúti biztonságot kellene fejlesztenünk. Itt sajnos még nem tudunk megfelelően áttérni az alternatív üzemanyagokra ami pedig a ami pedig a repülőtéreknek az összekötetését illeti a városokkal, itt is még közúti, illetve vasúti fejlesztése is szükségünk van. 291 befektetési projektet azonosítottunk, ezekre szükség lenne ahhoz, hogy a 2030-as határidőt tartani tudjuk, és addig meg tudjuk valósítani ezt a projektet. 122 vasúti projektről van szó, 67 közúti projektről, 82 kikötő, illetve belvízi úttal kapcsolatos projekt, illetve 20 reptéri projekt. A megvalós ennek a 291 befektetésnek a megvalósításához 133 milliárd euróra lenne szükség a becslések szerint 2014-es árakon. Látják tehát, hogy mennyire fontos, hogy prioritási pontokat állapítsunk meg a finanszírozás szempontjából már a projekteknek, az értékelé, projektértékeléseknek a végén járunk, és 29-én, június 29-én fogja bejelenteni a bizottság az Európai Parlament, illetve a tagállamok számára, hogy mely projektek fognak prioritást élvezni. Én koordinátorként szeretném most bemutatni, hogy milyen feladatokat is látok el. Először is az összes közlekedési miniszterrel találkozunk a különböző tagállamokban, illetve megpróbálunk inkluzív hozzáállást kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy az összes partnert megkeressük a tagállamokban, a régiókban, a városi szinten is, ugyanis azt gondoljuk, hogy a sikernek az egyik kulcsa az az, hogy megnyerjük a támogatást, az állampolgárok támogatását ezen nagy infrastruktúrális projektek érdekében, illetve bilaterális bilaterális találkozókat is szervezünk valamint több regionális kezdeményezésben is részt vettem. Egyébként nem sokára fórumra fog sor kerülni a Tenti napok keretében Rigában. Úgy döntöttünk, hogy különleges fókuszt helyezünk majd a hollandokra, illetve arra, hogy a finnek is megpróbálják elérni, hogy a finnek is finek is támogassanak minket az ITS-ben, illetve a kommunikációban, illetve a szolgáltatások tekintetében is. Ennyi tehát az én szerepem, illetve a koordinátorok szerepe. Ami a a folyosónak a legfontosabb projektét, projektjét illeti. Ez a balti vasúti projekt, amely a három balti államot köti össze. Itt van egy kis hiányzó láncszem, ugyanis ez a, a TENTI projektnek a legfontosabb TENTI hat projektből az egyik. Az egy közös vállalkozást hoztak létre 2014. októberében, és a legutóbbi időszakot pedig arra áldoztuk, hogy aktív fázisra térhessünk át, és el tudjuk kezdeni a projektet. Nem csak a közös vállalkozás, nem csak abban a szempontból, hogy a közös vállalkozás benyújtsa a projektet, hanem Lengyelország, illetve Litvánia között egy kormányközi munkacsoport is megalakult, amely rendszeres időközönként talál üléseket tart a koordinátor jó lenne, hogyha tudna csatlakozni ehhez a munkacsoporthoz, ennek nagyon örülnék. A balti államok 2025-ig mm, kívánják befejezni a projektet, és a tenti napokon Rigában majd közös közleményt fogunk kiadni. Tisztelt elnök úr, most szeretnék a prioritásokra áttérni, a folyosó prioritásaira is, prioritásaira. Először is a balti vasúti projekt meg szeretné tartani a már meglévő összekötési pontokat, és szeretné az összes Európai Uniós tagállamnak az elfogadását kivívni. Ez az egyetlen olyan projekt, amely az összes keleti tagállamot magába vonja. Köszönöm elnök úr, hogy kiemelt figyelmet szán erre. Ott vannak ugye az amsterdami tengeri zsilippel kapcsolatos kérdések, amelyek valódi, valódi kérdést jelentenek. A balti tagállamok próbálnak magánfinanszírozást keresni, hogy, hogy erre legyen a megfelelő finanszírozási forrás. Ami pedig a Mm, kikötők, illetve a hátországok összekötését illeti. Itt ez az egyik legfontosabb prioritás, amelyen dolgozunk, valamint az interoperabilitás, amelyről már szót ejtettem. Itt nem csak új projektek vannak, hanem már meglévő infrastruktúráknak a továbbfejlesztése, annak érdekében, hogy teljesítményben előre tudjunk haladni. Illetve a városi csomópontok ugye összekötnek több folyosót, nem mindegyik, de van olyan, amelyik összeköt több folyosót. Ezek tehát a prioritások, amelyekről ö, beszámolunk majd a tenti napokon Rigában. Szerintem ez egy fontos pont, és az önök szakbizottsága, szakbizottságát bizonyára az önök szakbizottságával bizonyára számolnak majd a tagállamok. Tisztelt elnök úr, kedves képviselők, nagyon köszönöm a figyelmet. Ja, ich bedanke mich auch. Én is köszönöm ezt a kiváló jelentés és előadást. Kérték jó néhányan Kezina Meissner, Slotowski, eh, Markus Piper és jó magam. Csak hogy néhányat említsek. És akkor Hene is. Ezzel akkor le is zárom, vagy van még valaki? Aztán Robert Illu, eh, Karima Deli. Csodálkoztam is volna, ha nem mondja az elnök úr. Nos, az idő szorít minket, másfél percre szorítom a hozzászólások idejét. Pavel Szelicke, a szó. Good morning. Uh, Jó napot kívánok. Elnök úr, először is boldog születésnapot kívánok. Um, nyilván délután majd kibontunk egy üveg pesgélt is. Köszönöm szépen ezt a nagyon egyértelmű jól felépített, átfogó áttekintését a helyzetnek. Nagyon komplex projektről van szó, és vannak olyan dimenziói is, amely más projektekben nem jelenik meg. A leírás egyértelmű volt, és ön a rigai tentén napokon részt vesz majd a vitán, és el fogja mondani ennek a balti tengeri részét, és válaszol a kérdésekre, elmondja a célkitűzéseket is. Azt szeretném tudni, hogy amióta ön felel ezért a kérdéssel legalább hat hónapja, de majdnem egy éve, mi lenne az ön értékélése, amit elmondana nekünk politikai tekintetben? Az egyes tagállamok miként teljesítenek, hiszen ön a koordinátor egyértelmű a feladata, de nem tudja a munkát elvégezni az egyes kormányok hozzájárulása nélkül, és felidézem, hogy a múltban voltak tagállamok, amelyek kicsit lassan reagáltak, és most ez egy 130 milliárdos projekt, egy olyan időben, amikor e, egyes CEF forrásokat elveszítettünk az, az SC miatt, az SC miatt, tehát a Juncker terv miatt, E, és egyes e, tagállamok egymástól függenek, e, önnek úgy kell felépíteni az ön feladatát, hogy egyes tagállamok ne essenek túszként, túszul a feladatokban. Mi a közlekedési bizottság tagjaiként miként segíthetünk önnek, hogy teljesítsék az, az önnek, önnek támasztott elvárásokat? Köszönöm szépen, és Kezina Másznak következik. Köszönöm szépen Trautmann asszonynak engem, engem is érdekel, hiszen németként elég jól ismerem a helyzetet. Nos, vannak olyan dolgok, alsó ország számára is fontos kérdések. Sajnos nincs itt új projekt. Szerencsére a tengerparti projekt az megmaradt, holott azt korábban kiemelték. Konkrét kérdésem van, az érdekelne, hogy milyen mértékben ön is részt vesz az északi-tengeri és keleti-tengeri stratégiákban. Mert néha az az érzésem, hogy kevés a ko- kevés a koordinátság ezen területekkel, és azt gondolom, hogy önnek, mint koordinátornak ezen ö, stratégiákkal is kellene foglalkoznia, itt is kellene tevékenykednie. Aztán másrészt megneveztünk néhány ö, projekteket. Hamburg például ö, úgy szintén egy ö, szűk keresztmetszet, ö, hiszen hihetetlen forgalmat bonyolult le, ezt Berlinben nagyon jól tudjuk. Ö, és aztán itt van a kérdés az is, hogy milyen mértékben képes a Juncker terv segíteni a finanszírozásban a, a projekt tekintetében. Például hallottuk, hogy Amsterdam esetében a hollandok megpróbálják, megpróbálnak magánbefektetőket is bevonni, de ha FC projektről lenne szó, akkor ezt nem tehetnék meg. Még van egy csomó kérdésem, de most egyelőre ezzel is megelegszem. Elnök, köszönöm szépen, Jens nézen. Köszönöm szépen, és köszöntjük köreinkben. Két kérdésem van, amely nem a pénzzel, hanem inkább a folyamatokkal foglalkozik. Korábbi polgármesterként ön is tudja, hogy nem lehet me- túlépni a párbeszédeken. A kérdésem tehát az, hogy a helyi képviselők miként vettek részt a folyamatban, vannak-e olyan pontok, ahol túlléptek a helyi véleményen? Másik kérdésem, amely szintén a folyamatokkal foglalkozik, a következő. Észak-Európát jelente, nevezte meg. Vannak e, e, ettől a területtől északabbra fekvő területek, Finnország és Svédország. Az én szemszögemből ez a kontinensnek egy része, ez a folyósó. Sokan eljutnak Svédországba, és ezekkel a kikötőkkel szállítanak. Vajon miként vonják be a svéd kikötőket ebbe a folyamatba? Köszönöm szépen. Kozma Slotowski. Köszönöm szépen. Én is mm, gratulálok elnök úrnak születésnapja alkalmából. Jedno pytanie. Hivatkoznék az előadásra. Egy kérdésem van. Az volt a benyomásom, hogy nem beszéltek a e, lengyel e, kikötőkről, Gdanszról, Svinóuséről. Milyen szerepet szánnak a lengyel kikötőknek ebben a projektben? Köszönöm szépen. Danke Köszönöm szépen. Markus Piperi a szó. Nos, Nekem is van egy kérdésem az FC-vel kapcsolatban. Rengeteg projektet írt le, amely a vízi közlekedés, vágányok, stb. szempontjából szóba jöhet, felmerülnek. Tratman asszony valóban úgy gondolja, hogy lesz olyan magánbefektető, akinek fűlik a foga vízi közlekedési utakhoz, illetve vasúti közlekedéshez. Úgy gondolja, hogy az EFSZ-nek valóban hatása lehet az itt az Európai Parlamentben olyan nehezen kialkudott kérdésekben. A másik kérdésem a holland és kelet, Hollandia és Kelet-Európa közötti összekötetése vonatkozik a német-holland határterület, itt 20 kilométeres hiányzó szakaszról beszélünk, tehát fél napot tudnánk a folyami hajózásban spórolni ö, Németország és Hollandia felől ö, a keleti területekre. Itt vannak itt ellenzők, akik ezt a hézagot nem akarják betöltve látni, de kérdezem, hogy önnek milyen kompetenciál jogosítványai vannak, hogy tegyen azért, hogy ö, hogy valóban ne, nem épül ott semmi, hogy ezt a hézagot be tudjuk tölteni, úgy, hogy ö, megépítsünk valamit az elkövetkezendő generációk számára. Köszönöm szépen, Hene Vilkun. Hyvää syntymäpäivää puheenjohtajalle. Először is, és boldog születésnapot szeretnék kívánni, és szeretnék köszöntet mondani a koordinátornak a jó prezentációért, illetve az ajánlásokért. Ezen ajánlások közül nagyon sok támogatása talál nálunk. Én finn vagyok, és csak úgy, mint a svédek, mi is úgy gondoljuk, hogy ez a folyosó az egész Európa ez egész Európa számára fontos, ugyanis összeköti Európát, és mi tudjuk, hogy az, hogy az Arktik régió fontos a, az erőforrásai miatt. Tehát ez egy fontos régió, és, a, és ugye Finnország köti, Finországon keresztül össze lehet kötni például Európát Kínával. Tudjuk, hogy alternatív üzemanyagokról is beszélt a prezentációjában. A balti térség az pont egy olyan térség, ahol fontos szabályozások vannak, és ezért lenne fontos cseppfolyósított gázterminálokat létrehozni és beszélni a közúti közlekedésről. Vannak itt problémák, például Helsinki-ben a vasúti közlekedési rendszer nem olyan jól működik, mint, mint máshol. Tehát intelligens közlekedési megoldásokra lenne szükségünk. Ez hatalmas probléma a Balti vasúti projekt kapcsolatban, amely kulcsfontosságú program projekt a régió, régióban. Szeretném ezért megkérdezni öntől, hogy ön szerint a balti vasúti projektet hogyan lehetne az Európai Parlamenttel kapcsolatban jobban támogatni? Köszönöm szépen. Robert Zīle következik. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man arī priekš redzēt faktiski divus koordinātors. Köszönöm szépen, én is köszönöm, köszönöm hogy eljött a koordinátor asszonynak. Köszönöm az eddig végzett munkáját a keleti tengeren. Nos, szeretném kiegészíteni, amit a kolléga mondott, pontosabban kérdezett. Úgy kezdte, amikor a koordinátorként elkezdett dolgozni, milyen akadályokat látott, és illetve lát, amelyek útjában állnak ennek a balti vasúti projektnek. Természetesen fogalmazhat diplomatikusan, vagy éppen nagyon is nyíltan és őszintén. Másik kérdés, van, -e, van politikai probléma is, ugye jövőre Litvánia és Lengyelország között jövőre egy szakasz vas, vasúti szakasz el fog készülni, és ehhez a kohéziós alapokból hívtunk le pénzeket, de ez a szakasz nem alkalmas magas, nagysebességű vonatok, járművek számára. És hogyha emellett még egy vágánypárt építünk, akkor nem zsákutcába futunk. és ráadásul úgy, hogyha ehhez európai forrást használtunk. Karima Deli következik, mondja az elnök úr. Nagyon köszönöm Katrin Trotmannak az előadását. Én nagyon gyorsan szeretném elmondani, hogy mit is gondolok. Azt szeretném megkérdezni, hogy ma tudnának-e példákat mondani arra vonatkozóan, hogy hogyan is dolgoztak azon, hogy az állampolgárokat bevonják a koordinációs munkába. Ezen az első kérdésem. A második pedig az, hogy Ön ütközötte nehézségekbe? Ha igen, akkor milyen nehézségekbe ütközött? A harmadik kérdésem pedig az lenne, hogy a folyosó, az RTMS tekintetében a folyosóval kapcsolatos munkák hogyan haladtak előre. Szeretném tudni, hogy ön szerint van-e valódi haladás, vagy pedig blokkolódott a projekt, és hogyha igen, akkor miért blokkolódott? Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, mivel ugye egy két koordinátorunk van, e, e, ugye az lefektettük, hogy a hagyományos európai vágányokról beszélünk, de a kérdésem az, hogy a másik hagyományos vágányokon, kapcsolatban van-e megállapodás? Én úgy tudom, hogy Bielistokig el fog készülni ez a szakasz, és a Szárobert Zélétől is. Ugye, hogy ez gyakorlatilag pénzpazarlás, kidobjuk az ablakon. Tehát ha 180 km, 120 kilométerre építünk, aztán utána építek egy másik szakasz 240 kilométerre, nálunk is vannak ilyenek, de Berlin és Hamburg között is vannak olyanok, amelyek alkalmasak mind a két fajta sebességre. De van olyan projektünk, amire kevés pénz jut, tehát nagyon pontosan meg kellene fontolni, hogy mire költjük ezeket a pénzeket, és kérdezem, hogy ön is részt vett ezekben az előkészületekben, és mi volt az álláspontja, és még egyszer nagyon köszönöm az előadását, és most öné a szó, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre, reagáljon az észrevételekre. Merci beaucoup, je vais... Nagyon köszönöm. Akkor tehát válaszolnék a lehető legegyértelműbben, de rövid idő alatt. Először is szeretnék köszönetet mondani Pavelnek, ugyanis ő volt az első parlamenti képviselő, aki kérdést tett fel, méghozzá szakértőként. Szeretnék ezért köszönetet mondani neki, valamint azért is, mert James Bondtal fantasztikus munkát végeztek. Ő volt Vera Kiszler elődje, Vera Kiszler most a tanácsadóm a bizottságban. Ö, tehát most nők vannak uralmon, ahogy láthatják. Nagyon sok a női közlekedési miniszter a folyosón, ezt szeretném, folyosóban ezt szeretném kiemelni. Az elnök úrnak is szeretnék köszönetet mondani, illetve a többi, többi képviselőnek is, akik a balti vasúttal kapcsolatban tettek fel kérdést. Tehát mit is mondhatok, milyen értékelést is mondhatnék a tagállamokról. Az első nehézség az összes folyosó esetében, és itt is, az az, hogy mindenki, aki folyosóról beszél, az fontos, hogy ne legyen bezárva a határai közé. Tehát az a kérdés, hogy értjük el, hogy a folyosó mennyire fontos mindenki számára. A másik nagy, különbs, nagy nehézség az ott rejlik, ahogyan ön elnök úr mondta, hogy Lengyelország, illetve Litvánia között van probléma. A legutóbbi időszakban éppen ezért próbáltam először is összekapcsolni Litvániát és Lengyelországot, hogy ez a balti vasúti projekt működhessen. Ugyanis, hogyha ezt a gyorsvasúti rendszert nem tudjuk összekötni, a három balti ország, illetve Lengyelország között, akkor nincs értelme a folyosó hatékonyságáról beszélni. Vagyis itt politikai, geostratégiai kérdésről van szó, amely nem csupán a három balti országot és Lengyelországot érinti, hanem Finnországot is. Az álláspontot tehát a rigai találkozóig le kell ö, fektetni, vagyis ö, Finnországnak és Lengyelországnak a joint venturehez, a közös vállalkozáshoz már csatlakoznia kellene, ugyanúgy, ahogy a munkacsoporthoz is csatlakoztak megfigyelőként. Ö, így lehetne elérni azt, hogy közösen kezeljük ezt a projektet. A DJ Move-val azt sikerült elérnem, hogy elmenjünk oda a helyszínre, és a két partnerre beszéljünk Varsótól Kaunisig tartó nyomvonalról. A lengyel kormány elfogadta, hogy hogy megosztja velünk a környezetvédelmi problémákat, hogy láthassuk, hogy hogyan lehet a 160 km per órás állandó sebességet elérni, hogy a balti országok szintjére felemelkedhessünk, ami Litvániát illeti. Litvánia előre haladt, az új vasúti vonal tekintetében, méghozzá ugyanolyan gyorsasággal, mint a többi állam. Szerintem ez az igazi csomópont, a fizikai, stratégiai, illetve politikai csomópont. Azonban itt láttam egy olyan akaratot, amelyben még valami, valamennyi nehézség még van, azonban a lengyel miniszter valóban meghallgatja a különböző nézőpontokat. Itt a litván minisztériumban is látom, hogy van motiváció, de tudják, hogyha két ember szereti egymást, akkor szükség van arra, hogy ezt megmutassák. Na de hogy a két ember nem szereti egymást, akkor ezt nehéz megmutatni, hogy szeretik egymást. Vagyis itt most a kompromisszum szakaszában vagyunk, mindenki a másiktól vár megerősítése. Úgyhogy most azon dolgozom, hogy az összes szereplőt egy közös nevezőre hozzam. Tehát szerintem a balti vasút ennek az időszaknak a valódi prioritása, ugyanis a politikai nehézségek itt vannak a belga, a nyugati minisztereknek a támogatását is élvezem, ugyanis mindenki érti, hogy ennek az infrastruktúrának mennyire fontos a megvalósítása. A helyi önkormányzatokkal, valamint a tagállamokkal is egyeztettünk, és láthattuk, hogy milyen problémák vannak az én folyosomnak a meghatározásában. Először is az Elba, illetve az Oder folyók bevonása. Itt most közös vitát tartunk, és abszolút egyetértünk Patkocsal, aki ő a saját folyosóját igazgatja. Én csak Helsinkiig megyek el. Ugye a Finnország tekintetében szerettem volna, hogyha a finn tavakat is bevonjuk a folyosóba, ugyanis ezek igazi bárvízi utak, a finn tavak, vagyis még módosításokra lesz szükség. Véleményem szerint be kell vonni tehát a finn belvízi utakat, és a balti, valamint az északi tengeri kikötőket, az összeset össze kell kötni egymással. Ugyanis ezek érkezési pontok, illetve összekötési pontok. Valódi összekapcsolódást szeretnénk megvalósítani. Ezek tehát azok a pontok, amelyeken még, még javítást kell eszközölnünk, és ezeket még rendeznünk kell. Valamint azt is el kell érnünk, amit önök mondták, kedves, kedves elnök, illetve tisztelt képviselők. Itt még a, itt még a városi csomópontok esetében is valódi előre lépése van szükségünk. A német, holland, illetve belga, belga mm, önkormányzatokat létezik egy összekötő rendszer, vagyis igazi mobilizációt láthatunk, a régiók valóban mobilizálódnak, és én kapcsolatban voltam a lengyel hatóságokkal is, és értem, hogy Lengyelországban regionális tekintetben milyen különbözőségek, milyen érdekességek vannak. Vagyis először is ott van ez a régiós fórum, amely fórumra majd Rigában kerül sor, illetve évvégén egy második fórumra is sor kerül, ugyanis nekem prioritásom az, hogy együtt dolgozzak a, a régiókkal, illetve a régiók képviselőivel. Ami Észak-Európát illeti, teljesen egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy a nyersanyagokat, illetve a közlekedési folyosókat nem veszik teljesen figyelembe. A skandináv-mediterrán folyosót, folyosó megvalósításakor szerintem látnunk kellene, hogy olvadnak a jégmezők, és valóban új, új erőforrásokra van szükség. Én látogatást tettem a Finországban a Balti régió megfigyelő hatóságánál, és teljesen lenyűgözött az, hogy milyen jól teljesítő, jól teljesítő rendszereik vannak. Azt is látom, hogy a, hogy mennyire, Finország mennyire együttműködik a közlekedési rendszerek közlekedési rendszerek tekintetében. Úgyhogy ennek nagyon örülök, és támogatom, hogy Finország ezt folytassa. Ami az FC-t illeti, illetve a Juncker csomagot. Vannak olyan projektek, amelyeket már azonosítottunk ebben a folyosóban, és amelyeket az új finanszírozási rendszerbe bele, belevonhatnánk. Ami, a, ami Hamburgot illeti, illetve az amsterdami zsilipet, ezeket már bevonták különös képen a projektbe. Vagyis vannak olyan projektek, amelyek a Juncker csomagban valósulhatnának meg. Olyan projektek ezek, amelyek nagy hozzáadott értékkel rendelkeznek, nagy gazdasági hozzáadott értékkel, ezt szerettünk volna bemutatni. Természetesen vannak olyan témák, amelyek a reptereket illetik, illetve amelyek arra vonatkoznak, hogy össze lehessen kötni a, a kikötőket, valamint a reptereket közúton, illetve vasúton is. Itt Helsinkit említeném, ahol is látható, hogy a koordinátor mennyire támogatja ezt a, ezt a projektet, de hogy mennyire nehéz belevonni a folyosóba ezeket a különleges projekteket. Vagyis a városi csomópontokat én mindenképpen szeretném javítani. Ma melyek a nehézségek? Politikai nehézségekbe ütközünk, illetve pénzügyi nehézségekbe. Olyan programozásra van szükségünk, amelyekkel meg lehet valósítani a projektünket. Sok tagállam azt mondja, hogy jó, hát elkezdjük, aztán majd valamikor befejezzük. Nem, nem, én skanderezek ezekkel a tagállamokkal, hogy elérjem, hogy ne csak elkezdjék a projekteket, hanem be is fejezzék azokat, valamint, hogy kommunikáljanak, illetve ö, konzultáljanak a az állampolgárokkal. Pavel Telicska is az elődömként erre helyezte hangsúlyt, vagyis, hogy a tagállamok, ugye a tagállamok azok, amelyek beadják a projekteket, hogy el kell érni, hogy a tagállamok kommunikálják az állampolgárokkal, na de hát ez nem mindig egyértelmű. Ugyanis a tagállamnak, a lakosságnak, lakosságot kell informálnia, valamint a nemzeti parlamentet kell informálnia. Én ö, polgármester voltam, és tudom, hogy nagy ö, infrastruktúrális projekteket nehéz megvalósítani. Én a francia gyors vasutat három régióval együtt valósítottam meg, és elfogadtattam azt, hogy a három régió együtt dolgozzon, és együtt finanszírozza ezeket a, a projekteket nálam a hazámban, illetve európai, európai mércével is csak így lehet előre haladni. Be kell mutatni, hogy a közpénzeket jól használjuk fel, jó célokra. Meghívtuk tehát a partnereket, régiókat, valamint kikötői hatóságokat, tagállamokat, meghívtunk, illetve vállalatokat is, felhívtuk őket arra, hogy a Juncker csomag felé haladjanak a kommunikáció tekintetében. Más projektek esetében, pedig például a vasúti projektek esetében a tagállami finanszírozásra helyezzék a hangsúlyt, illetve a vegyes finanszírozásra. Az a lényeg, az a cél, hogy legyen egy munkaterv, legyen egy, nap, legyen egy napirend, hogy előre tudjunk haladni. Tisztelt elnök úr, én optimista vagyok a nehézségek ellenére. Minden nehézséget le lehet küzdeni. Optimista vagyok, kedves képviselők, urak, asszonyok, azok is azért vannak itt, hogy elmondják a saját országukban, hogy miért fontosak ezek a projektek, és azért is, hogy bemutassák, hogy ez a folyosó, illetve a balti vasúti projekt a, ennek, ennek a ennek a folyosói rendszernek a szívében kell, hogy legyen. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen Kecint eh, Trautmannnak. Mi is optimisták vagyunk, legalábbis mi németek együtt sikerülni fog. A dátum adott, és remélem, hogy sikerül. Még két rövid kérdést látok. Csak röviden. Arra nem válaszolt, amit kérdeztem. Részt vett az északi vagy a keleti tengeri stratégiában. Sokszor látom azt, hogy ezek a dolgok párhuzamosan futnak, tehát csak az a kérdés, igen vagy nem részt vett ön ezekben, vagy sem. Nem kaptam választ a lengyel kikötőkre vonatkozó kérdésemre. Ami, ami az északi ami a balti tengeri, le északi tengeri projektet illeti, a szolgáltatások megvalósulásra várnak. Petcox-szal együtt dolgozunk Vinkúrral az RTMS kapcsán valóban mindenki egy kicsit a saját projektjével foglalkozik, mindenkinek megvannak a saját problémái, de el kell mondanom, hogy, idő, hogy rendszeresen üléseket tartunk, és megosztjuk egymással a nehézségeinket, úgyhogy a DigiMove-on belül nagyon jó az együttműködés. Ezután persze a tagállamok, vagyis az északi tengeri, illetve a balti tengeri tagállamoknak is egyezkedniük kell. Ez volt a lett elnökség alatt, és a, majd a holland elnökség alatt is erre várunk. A holland elnökséggel már beszéltünk erről a különleges szereplől, amelyet maga a folyosó, az északi-tengeri balti folyosó játszik, úgyhogy itt, itt együtt dolgozunk. Ami a lengyel kikötőket illeti, a lengyel kikötők Lengyelország szempontjából azért fontosak, mert összekötő, összekötési pontokat jelentenek. Szeretném, hogyha Lengyelország kicsit előrebb jönne. Ugye ezt megtette Németország vagy Hollandia is. Lengyelország nagyon a saját rendszerére, az országos rendszerére koncentrál. Ez egy összetett ország, amely a belső piacunknak a közepét jelenti. Úgyhogy Lengyelországnak szerintem különleges ambícióról kell számot tennie. Majd a miniszterasszonynal el fogok menni a lengyel kikötőkbe, hogy együtt dolgozzak velük a céljaik megvalósítása, illetve a projektek megvalósítása érdekében. Köszönöm szépen, még egyszer. És akkor ezzel le is zárom ezt a napirendi pontunkat, és a jövőbeli munkájához nagy sok sikert kívánok. So, wir kommen nun zum nächsten. Akkor, kedves kollégák, térjünk rá a következő napi rendi pontunkra, amelyel kapcsolatban szeretettel köszöntöm Kalevinket, aki már régi jó ismerősünk, hiszen ő az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer Európai Koordinátora. Rossz tapasztalatunk volt, hiszen most már van tízezer kilométer a rendelkezésünkre állva a vágányok tekintetében, de nincs olyan vonatunk és mozdonyunk, amelyen menni tudna de reméljük, hogy ilyen a legközelebb jövőben nem fordul elő, és éppen ezért adom meg kedves vendégünknek a szót. Tessék parancsolni. Elnök úr, tisztelt képviselők, percet kaptam arra, hogy elmagyarázzam előttnek, hogy milyen helyzet az ETMS-sel, er és próbálom be is tartani, hogy utána még kérdéseket tegyenek fel. Gyorsan átrohanunk az előadáson. Az ETMS er egy eszköz, amelyet szeretnénk felrakni a vonatokra. A vonatokon az interoperabilitás a legfontosabb. Az európai hál, vasúti hálózatokat össze kell hangolni, interoperabilitásra tenni. 2005-től 6-tól kezdve kezdtük a projektet, és azt mondtuk, hogy három feltételnek kell megfelelni az interoperabilitásnak. Az egyik el kell távolítani a szűkületeket, és be kell vezetni az RTMS-et, a harmadik pedig a az útvonalak harmonizációja. Ezek a feltételek nem változtak, továbbra is meg kell ezeket valósítani azért, hogy hatékonyak legyünk. Azért, hogy ezt felgyorsítsuk, hiszen már tíz éve zajlik, elkezdtük ki, kidolgozni a standardeket, be, bevezetni ezeket. Azt mondtuk, rendben, fel kell gyorsítani a folyamatot, ezért javasoltuk a bizottságnak hogy egy át, úttörő programmal 2015-16 között mert különben nem jelentene semmit, hogy, hogy tehát ezen az időn belül bizonyos e- eredményeket prezentálunk, és ezzel fejlesztjük az interoperabilitást, a hálózatainkat. Az alapvető elve ennek az volt, hogy a felhasználók a fontosak. Egészen mostanáig mindig nagyon sok időt szántunk arra, hogy meghatározzuk, hogy mik a standardek, e, mik a e, specifikációk, ezeket most már kifejlesztettük, ezért, nem, e, ezért most a figyelmet arra irányítjuk, hogy a felhasználók mit igényelnek, ezért a users first felhasználók az elsősorban ezzel versenyképesé tesszük a közlekedési módokat, és a vasúti utasok a legfontosabb felhasználók, az infrastruktúra felhasználói szintén fontosak, de könnyebbé teszük az utasoknak. A fedélzeti berendezéseknek ott kell lennie mindenhol, tízezer kilométerrel volt szó, de egyetlen egy mozdony sincs, amelyek ezen végig tud futni, ennek változnia kell, nem csak a bizottság tagjai és a tagállamok és az infrastruktúra menedzserek tekintetében, hanem az iparák tekintetében is fennáll a kérdés, hogy minden mozdonyon legyen ilyen fedélzeti eszköz azért, hogy a hálózat működhessen. Ez egy nagyon nagyívű cél, de azt gondolom, hogy akkora a nyomás, hogy sikerül is elérni. Ez azt jelenti, hogy a viták tekintetében eh, amelyet az infrastruktúra menedzsekkel folytat, azt, azt akarjuk elérni, hogy a funkciók, amelyek eh, szükségesek az vezetési eszközökhöz, kompatibilisek legyenek azzal, amelyek már fent vannak. A telepítés tekintetében megvannak a specifikációk, megvannak a célkitűzések, és eh, ebbe bevontunk minden funkciót, ennek a, a, a problémáját elhárult. Az RTMS er rendszer túl, túl sokba került, a beszállítók olyan árakat határoztak meg, amelyek túl magasak, azért, hogy ez versenyképes legyen, és azok a változások, amelyek szükségesek, és ez rendben van akkor, amikor új rendszereket vezetünk be, tehát ezek a változások rengeteg pénzbe kerülnek, a felhasználóknak, ezért standardizáltuk ezeket a költségeket a csökkentés érdekében. Mi volt a célkészítés ennek a 2015-16-os programnak? Az, hogy létrehozunk egy stabil és érett követelménylistát, ezek részrejöttek, az úgynevezett baseline 3-ben és baseline 2-ban standardizáltuk a követelményeket, és ezek a specifikációk majd nem fognak fél évenként évente változni, stabilak maradnak, ugyanúgy, ahogy egy informatikai rendszer tekintetében, csak azt kell, nem szabad elfelejteni, hogy az életciklusa a gördülállóimnak sokkal hosszabb, mint az informatikai rendszereké. Ezért egyensúlyt kell kialakítani a felhasználókkal azért, hogy meggondoljuk az evolúció lehetőségét, ezeknek a rendszereknek a fejlesztési lehetőségeit, ahogy az idő halad. Az interoperabilis és megfelelő infrastruktúrára van szükség, ezért ennek az infrastruktúrának el kell fogadnia a fedélzeti eszközeket, amelyeket most dolgozunk ki, realista és elkötelezett telepítésre van szükség azért, hogy megmutassuk, mikért, mit tudunk elérni, és ehhez mennyi időre van szükség, milyen prioritások vannak benne, és az együttműködést ki kell dolgozni a többi koordinátorral, ami nagyon fontos, mert hogyha kifutunk az idővel, vagy, vagy a Rajnéri útvonalazé veszük, vagy az északi tengerit, akkor más Európai Uniós folyosókat kihagy, kihagyhatunk, tehát realista telepítési terve van szükség. A mi telepítési tervünk a kezdeti az volt, 2009-ben indult, továbbra is ez a jogilag érvényes telepítési terv, de felismertük, hogy nem igazán realista abban a tekintetben, hogy nem felel meg annak, hogy mi a valóság az egyes országokban. Ezért új elképzeléseink vannak 2016-ban, majd ezt elmondom. 2016-ra van egy munkaterv, amely megvalósítja az rt t és az infrastruktúrát oly módon, hogy sokkal interoperábilabb lesz a rendszer létesítés, valamint társfinanszírozás, hogyha egy be, bevezetünk egy OBU-t, akkor ennek megfelelő és realista telemítési terv szükséges, és ehhez átlátható jogszabályozási keretre is van szükség. Túl sokat akarunk elérni, de nagyon szorosak a nemzeti követelmények, illetve igények a változásra. Meg kell szabadulni ez, ez, ettől a rendszertől, és ki kell tisztítani ezeket a rendszereket azért, hogy létrejöjjön ez az egységes ETMS rendszer egész Európában. És a telepítés tekintetében Katrin is elmondta, hogy ez áll minden folyosóra, és különösen a szükséges beruházásokra. Társfinanszírozást használunk fel a CF-ből, valamint egyéb pénzügyi eszközökből, és ragaszkodom a legutolsó dologhoz, olvassák el, amiből nem tettünk eleget, és amit a vasúti társaságok nem gondoltak végig eléggé, hogy van egy üzleti tanulmányi ezekben a beruházásokban. Nem mondhatjuk azt, hogy ezeket a beruházásokat végrehajtjuk csak a biztonság érdekében, vagy csak azért, hogy a vasúti kapacitást növeljük, ez nem igaz, hanem nagyon részletesen meg kell nézni, hogy milyen kapacitás növelést lehet elérni, milyen környezetvédelmi kérdések kapcsolódnak ehhez, milyen biztonsági kérdések és milyen költségek hogyan lehet az energiafogyasztást csökkenteni, és mindezeket ezt e, egy üzleti tanulmányba kell bemutatni azért, hogy igazoljuk az RTMS bevezetésének jogosságát, ami lehetséges, és ezt próbáljuk most végrehajtani. E, realista és elkötelezett telepítési tervről van, van szükség. Ezt el is fogadták, hogy két részben hajtjuk végre. El is fogadták a tagállamok, két lépésben hajtjuk végre 2015-2020-ig, a második pedig 2020 és 2030 között zajlik majd. Az első lépésben, amelyet 15, 15 szeptember előtt lezárjunk, felülvizsgáljuk a munkatervet, valamint a 2015-2020-as szakaszt is, amelyek az infrastruktúra infra, interoperabilitásához szükséges, és van egy szakasz, amelyben ezt szeptembertől 16 áprilisáig végrehajtjuk, amely lehetőséget ad arra, hogy a következő év második felében véglegesített munkatervet állítsunk elő az LTMS er megvalósításáról, a teljes európai hálózatra nézve, figyelembe véve azokat a jellegzetességeket, amelyeket leírtunk. A tagállamokkal folytatott munka, valamint a vasutásokkal folytatott munka jól halad és eltekintve a mostani megbeszélésektől e, három oldalú tárgyalásokat is bevezettünk, ahol a minisztériumok résztvevői, minisztérium képviselők vesznek részt, valamint a bizottság képviselői, illetve az infrastruktúra menedzserek. Mi hárman leülünk, megnézzük a prioritásokat, megnézzük a szűkületeket, és elfogadjuk az ő döntéseiket, és ezt nem csak a műszaki kérdésekre vonatkoznak, hanem a pénzügyi lehetőségekre is, hiszen ezek szorosan összefüggnek különösen a tagállamok pénzügyi pénzügyminisztériumaival. Ha, tehát felismeri, felismeri, ha megvalósítjuk a programot 2016 végére, akkor új európai megvalósítási tervünk lesz majd, amely sokkal jobb áttekintést ad, sokkal jobb lehetőségét annak, hogy elérjük a céljainkat, amely, az, amely abban áll, hogy létrejöjjön ez az interoperábilis hálózat az egész európai területén 2016 végére. Nagyon fontos projekt ez, azonban ez az a projekt, amely legjobban halad megvalósítás tekintetében, és a Vasszalom Bizottság hajtja az infrastruktúrális beruházásokat azért, hogy el, eléri a kívánt szintet, akkor elmondhatom, hogy ez az a projekt, amely szinte készen van. Technikai szempontból gyakorlatilag készen van, és ezért az a támogatás, amelyet a parlamenttől kapunk, és a tanácstól, valamint a bizottságtól is, és azoktól, akikkel együttműködünk, ez a legjobb garancia arra, hogy elérjük azt, amit szeretnénk, a legfontosabb célunkat, az egységes európai uniós inter, inter, vasúti interoperabilitást. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen az előadást meghívott vendégünknek. Vannak hozzászólással jelentkezők, és jó magamon kívül is. Teliska kolléga is jelentkezik, még látom, és akkor két perces hozzászólásokra adok szót, és először Hanna Kónesz. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kor, a koordinátor úrnak, és nagyon fontos, hogy pontosan ezzel a biztosítási rendszerrel foglalkozunk, vonatbiztosítási rendszerrel. Ugye a a, a balesetek megelőzése, elkerülése, az utasok biztonsága. Nagyon fontos kérdés. Emlékszem, még pár évvel ezelőtt Brüsszelben volt egy hihetetlen vasúti baleset több halottal, ahol az ok az volt, hogy a lehető, lehető legegyszerűbb ö, dolgok nem működtek. Az, hogy valaki átment egy piroson, ö, és nem volt automata székrendszer, amelyik belépett volna. És aztán ott volt a nemzeti ö, ellenőrző rendszerek, hogy, ö, ahol pontosan lehet látni, hogy melyik vonat éppen hol tartózkodik, és minél sűrűbbek ezek a hálózatok, ö, annál bonyolultabb, hiszen itt fontosak a sebességek, pontosan arról beszéltünk, hogy, hogy hogyan lehet az újonnan épített vágányokat jó kihasználni. És aztán ugyanúgy, ahogy elnök úr jól rámutatott, hogy van ö, maga, na, ma, sebességű vasúti ö, vágányunk, ö, aztán vannak a ö, személyforgalom, van a, a, rakom, ö, a tehervonatoknak való ö, vágányok, de az, ami ezeket a monitoring rendszereket össze tudná hangolni, főleg a, a katagállamok között, ez még ö, születőben van. Ez a három szolgáltató, a Siemens Németországban, Dominik Alstrom Franciaországban, Bombardier Olaszországban. És ezek, és még mindig nem állnak rendelkezésre azok a pontok, amelyekkel ezt az rms e t TS-t működtetni lehet. És a kérdés az, hogy hol látunk példát arra, hogy ezek a rendszerek határon átnyúlóan működnek ahol egy IC Párizsból Varsóba el tud jutni, Kopenhágából Rómába tehát ez, azt gondolom, hogy ez itt alapvető kérdés ebben a helyzetben, hogy ne legyen ö, baleset abból, hogy késések vannak. Te, mind, folyton látunk a, a biztosító berendezésben keletkező valamiféle problémát, vagy valami zavart, és ez a helyzet. Mit tesz a bizottság, mit tesznek önök a, a rendszer előállítókkal ennek a helyzetnek a kezelésére? Ö, aztán akkor remélem majd haladunk tovább, ha erre választ kapok. Ö, köszönöm szépen. Dominik Riké lesz a következő. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Köszönöm Vink úrnak az előadását, illetve a munkáját. Négy kérdésem lenne. Először is, milyen álláspontot képvisel? Mit gondol a tanács véleményéről a negyedik vasúti csomagban, amelyben az egyablakos rendszert decentralizálni szeretné, és vissza szeretné rakni az rtms be az ellenőrzési, illetve hatósági rendszereket, vagyis ez a racionalizálással szembe megy. A második kérdésem a következő lenne. Mi a helyzet a befektetés támog- az európai befektetés támogatással az infrastruktúrában? az RTMS infrastruktúráinak megvalósítása kapcsán. A harmadik kérdésem az lenne, hogy a koordinátor úr mit is gondol azzal kapcsolatban, hogy egységes európai struk- finanszírozási és megvalósítási struktúrát kíván kialakítani a, a rendszer. Megegyezném, hogy az rtms nek a pénzügyi teljesítményéről soha nem beszélünk, a koordinátor úr azonban most erről beszélt. Lehetne európai finanszírozási megvalósítási mechanizmust létrehozni a már megemlített kritériumok mentén a negyedik és egyben utolsó kérdésem az lenne, hogy a koordinátor úr mit gondol az RTMS megvalósításáról Európán kívül? Köszönöm. Pavel Telicska, danke. Pavel Telicska következik, köszönöm szépen. Jó, I think that, was... Köszönöm szépen, teljesen egyértelmű volt, és támogatom is a célokat és a stratégiai jelentőséget. Azt gondolom, hogy itt mindenki érti azt, hogy a leg, leg, sű, legsürgetőbb probléma a finanszírozás. Örülök annak, hogy említett valamit, amit én is meg akartam említeni, mégpedig azt, hogy van legitimitása az üzleti tervnek. Te magad is azt mondtad, hogy erre akar koncentrálni. Örülnék a neki, hogyha um, kiemelnénk, vagy a, bizottságnak és a tag, tagállamok számára az, hogy mit számítunk, mit akar elérni a belátható jövőben, amelyben, amelyet a tagállamok is megértenek, és a vasúti társaságok is, hogy üzletileg ez indokolt, és ezt tükrözni is lehet a modellben. Köszönöm szépen, most én következem szólásra. Először is az előnyök. 20% minden, az, hogy jobban ki tudjuk használni a rendelkezésre álló szakaszokat javulni fog a biztonság és a költségek. Tehát, hogy nem 27 féle mozdonyjal kell dolgoznunk, hanem mivel a nagyszámok törvény alapján, méretgazdaságoság alapján e, a költségek csökkenni fognak. Ezt nem vettük, e, nem vettük figyelembe. Tulajdonképpen azt gondoltuk, hogy a tagállamok annak ellenére, hogy csomó pénzt kidobtak az ablakon, és egy csomó időt elpazaroltak, még mindig azt szeretnék, hogy a nemzeti hatóságoké legyen az utolsó szó. De azt szerettük volna, hogy amit kiírtunk, a, leírtunk a következő 15 évre, az ne változzon, akár a bizottsággal szemben. Tehát ha megnézzük azt, hogy amit építettünk, az nem kompatibilis, akkor megint elvesztegettünk 15 évet, és ezt nem lehet, tehát bele kell avatkoznunk. Tehát, hogyha valami olyan műszaki innováció van, amiről, amire most nem gondolhatunk, és hogyha ez nem kompatibilis, és akkor csak azt mondjuk, hogy a jelentésben már lefektettünk valamit 10-15 évvel ezelőtt, akkor nem akarunk minden, nyilván minden szerződést módosítani, de teljesen egyértelműnek kell lennie, hogy a meg minden változásnak kompatibilisnek kell lennie akár 50%-ig elérhető uniós társfinanszírozás az RTMS-sel kapcsolatos projektekre. És hogyha európai pénzről van szó, akkor szeretnék látni, hogy az jó helyre kerül. Nyilván, ha minden projekttel így megy tovább, hol van, akkor hol van az a ö, garancia, hogy az elmúlt évtized ö, hibái nem ismétlődnek meg? Nos, ehhez még csak egy dolgot szeretnék hozzátenni. Hogyan fogunk a gödülállományokkal, illetve a mozdonyok importtal kapcsolatban hogyan fogunk kezdeni. Például Kínából, és akkor megint fölvetődik a kérdés, a kompatibilitás kérdése. Nos, Európán kívül az LTMS már működő rendszer mi találtuk ki, aztán mégsem használjuk. Koordinátor, örülnél szó? Először is az első kérdésre szeretnék válaszolni, amely a beszállítók helyzetéről szólt, a bombardierről, az ő szakpolitikájukról, és hogy mi, mi a mi elvárásaink. Az ipar, és ezt meg is beszéltem velük, a csúcsvezetőkkel, és ezt megtesszük, vagy Rigában is, az ipar nagyon jelentősen átalakul strukturálisan. Az elmúlt hat hónapban a felvásárlások, a Bombardier Ansaldo felvásárlása miatt a, a kínaiak betették lábukat a Kelet-Európába, és ebben megjelenik az, hogy az ázsiai beszállítók is fontos szerepet fognak játszani. A másik dolog, amely problémát jelent az európai beszállítók számára az, hogy egyes anyagok, különösen amelyek a hitacsitól jönnek, jobbak, mint azok, amelyeket az európai beszállítók hoznak, és ezzel alapvető problémánk van, amit egyéb ipari területeken is láttunk. Nagyon jó termékeket dolgozunk ki technikai szempontból, felhasználói szempontból, de nem tudjuk piacra vinni ezeket, mert nem veszük eléggé számításba, hogy kik a felhasználók, és ez az oka annak, hogy a Siemens és a Bombardiernak meg, eh, aggódnia kell, amiatt, hogy mi történik a piacon, aggódnak is, és meg is beszéljük ezt velük Rigában. Ami a határen átnyúló kérdéseket illeti, azt, hogy eh, hol lépjük át a határokat, vannak olyan országok, ahol határokat kell át, átlépni, például Belgium és Hollandia között, nagyon sok pénzbe került, és sok időbe is, de megtörténik. Itt a lényeg az, hogy az, á, az áttörő programok tekintetében megnézzük a telepítést, ahol az prioritás, az hátraátlépés elemzése, mert hogyha um, mert ezzel nagyon sok problémát meg tudunk oldani. Technikai problémákat, kompatibilitási problémákat, és megold, megoldjuk az engedélyezési problémákat, ezért minden határátlépést meg kell vizsgálni a projektben, és ez most folyik tagállamokkal meg is beszéltem, ezt nem voltam még mindegyikben, de egyesek, egyesekkel az, eldöntöttük, hogy mik a határátlépés prioritásai. Például Németország esetében, esetében 19, 12 ilyen tétel van, 12 ilyen hát, határátlépő pont, és megállapodtunk az infrastruktúra menedzserkel, hogy az első szakaszban 15-20 között 5 ilyen e, pontra koncentrálunk, amelyek a legfontosabbak e, forgalom szempontjából, amely a szomszédos országokból érkezik. Fokozatosan járunk tehát el, prioritizáljuk azokat a pontokat, amelyek a legfontosabbak, és szerintem ez a helyes eljárás. Ami pedig e, Riki kollega kérdését illeti, elnök úr már válaszolt is rá, a negyedik vasúti csomaggal együtt. Ezt nem úgy kell irányítani, nem is lenne helyes központi szempontból, hogy nagyon erős koordinációt teremtünk meg a hivatalok között, amelyek még nemzeti szinten léteznek, és el kell fogadnunk, hogy a a jogi rendszereket kell eh, helyre rakni azért, hogy a megvalósítás ne, ne, szakasz, ne eh, szakasza meg semmi. Ami pedig az infrastruktúrás beruházásokat illeti, hogyha új infrastruktúra készül, akkor eh, fennáll a kötelezettség az ERTMS bevezetésére. Ebben a tekintetben tehát nincsenek kétségek. Ami a finanszírozást illeti, és ezzel Pavel kérdésére válaszolok az üzleti tanulmányal. Kultúra kérdése. A vasúti rendszerben nem túl gyakran vizsgálták meg a beruházást üzleti szempontból. Amikor üzletre volt szükség, akkor felkeresték a kormányt és pénzt kértek indokolnia kell, kell az RTMS er esetében is, meg kell nézni ennek a infrastruktúrára gyakorolt hatását azért, hogy üzleti tanulmányt készíthessünk a beruházóknak. Elmondtam, hogy ezek a tételek, a kapacitás, a biztonság, az energiafogyasztás, ezek mind költségben jelennek meg, és a és pozitívan befolyásolhatják az üzleti eh, esetet. Olyan tételez, mint a bevétel, ahol meg kell néznünk, hogy mit, eh, mi lesz a szak, eh, szakpolitika, például a hozzáférési díjakban, ezt hogy tudjuk megoldani, hogyan tudunk kiegyen, egyensúlyt teremteni, hiszen nagy eltérések vannak az egyes tagállamok hozzáférési politikájában. Ezért a bevétel kérdését még nem vettük bele ebbe az üzleti tanulmányba viszont megnézzük azokat a tételeket, amelyeket, amelyeket segítségével indokolhatjuk a költségcsökkentést vagy a környezeti hatást. Ami pedig a telepítést illeti Európán kívül, rengeteg projektünk van, amelyek Európán kívül futnak, de a nagy különbség a külső projektekkel kapcsolatban az, hogy nekik még nincsen határa, határátlépő problémájuk. Adott országban zajlanak, és ez nem is jelent problémát, de hogyha eljutnak a határig, akkor egészen más lesz a helyzet Európában, és ezt az iparágnak kell végrehajtania. Hogyha az a benyomásunk, hogyha megkapjuk az e, tapasztalatokat a e, határátlépő technológiai problémákról, akkor a jobban meg tudjuk védeni a saját álláspontunkat, nem szabad egy, egy dolgot még elfelejteni, és ezzel az iparnak is kell foglalkoznia. A jelenlegi technológiai szinten e, tovább lehet fejlődni, hiszen mondjuk azt, hogy 10-15 év múlva mondjuk közvetlen kapcsolatunk lesz a, a, műholdakkal, a Galileo rendszerrel, és akkor már nem lesz ezekre szükség mert minden összekapcsolódik közvetlen módon az műholddal. Van tehát itt egy olyan technológiánk, amelyet lehet fejleszteni, ami szintén nagyon fontos az Európai Unió számára. Karol Fink. Fink, nagyon szépen köszönjük. Kívánjuk a legjobbakat, és reméljük, hogy tanulunk a hibáinkból. Köszönöm szépen, Magyar Zenök úr és akkor most az ülésünknek egy zárt ajtók mögötti, csak koordinátorok részére fenntartott szakasza következik.